le kell ellenőrizni, tehát 16-os módosítás, 5-ös bekezdés. Kiszavaz mellette. Ellene. Ezt elutasítottuk. 17-es módosítás, 9-es bekezdés kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as módosítás, 14-es bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosítás, 14 a bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 20-as módosítás, 14b bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogad, elutasítottuk, bocsánat. 21-es módosító, 15-ös bekezdés. igen, e, Iturgáis kollega két szót, elnézést kérek. Elnök asszony, végül ö, ö, mellette, tehát a jelentés mellett vagyunk, tehát megváltoztattuk a véleményünket. Akkor megnyitom a szavazást. 21-es módosítás, 15-ös bekezdés, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es módosítás, 16-os bekezdés. Auken kolléganő. Itt volt egy probléma, nem Ugye, hogy említettem, nem beszéltünk meg a módosítókat, és az emberek igazából így nem értik meg, hogy, hogy sokkal jobb, hogyha együtt nyújtanak be e, mod, petíciókat a, az emberek, a polgárok, mint hogyha ezt egyedül tennék meg. És itt er, erről akartam e, szólni és éppen ezért hiányolom, hogy nem volt vita a módosításokkal, hogy megegyezhettünk volna. Nos, akkor a 21-es módosít, 22-es módosító 16-os bekezdés mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 23-as módosítás 17-es bekezdés kiszavaz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es módosító 17a bekezdés kiszavaz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös módosítás 16, 17 a bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 26-os módosító 18 a bekezdés mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 27-es módosítás 19-es bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 28-as módosító 22-es bekezdés mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 29-es módosító 22-es bekezdés mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 30-as módosítás 23-as bekezdés mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 31-es módosító 23a bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 32-es módosítás 23a mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 33-as módosítás 23b mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 34-es módosítás 24-es bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 35-ös módosítás 26-os bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 36-os módosítás 27-es bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadtuk nem, bocsánat, azt mondja az elnök azt, hogy elutasítottuk 37-es, 27 bekezdés mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 38-as módosító 26a bekezdés mellett ellen tartózkodás elutasítottuk a, akkor ellenőrizzük le 38-as módosítás 27a bekezdés kiszavaz mellette Elfogadtuk. Moment. Nem, akkor egy pillanat, még mondja az elnök asszony. Voto contrario. Ki szavaz ellene? Ellene. Elnézést, nem számoltuk meg, hogy ki szavaz ellene. Once, once, once, once. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voto? 10 a 11. 11, 11. È respinto. Akkor elutasítottuk. Ki tartózkodik? Elnézést kérek, de azt hittem, hogy a 11 a többség, úgy tűnt, hogy valaki nem szavazott, tehát elutasítottuk. Most átértünk a 39-es módosítás 29-es bekezdésre, kiszavaz mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 40-es módosító 30A bekezdés mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 41-es módosító 31-es bekezdés mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. És akkor most a zárószavazásra kerül sor az egész dokumentumról, kiszavaz mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk két tartózkodással.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 there's a compromise amendment here, which means that Pascal has withdrawn her original in favour of this compromise. Possiamo passare all'esame. Akkor áttérnénk a A Bosszináru jelentésre a vélemény a biológiai sokféleségről témában. Megnyitom Megnyitom a szavazást a módostásokról Egyes módostás három a bekezdés kiszavaz mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kett... Kompromisszumos ö, ö, módosítás, ötös bekezdés, Pascal Grüni Bostináró, tehát van egy szóbeli módosítás. kollégámmal, Grüni asszonynal együtt azt javasoljuk, hogy az utolsó mondatot idézem. In France, uh, in the Loire Valley. Tehát a Loire völgyben tervezett fejlesztési projektet, ről szóló mondatot, ezt a mondatot kérjük kolléganőmmel együtt törölni. Igen, együtt, együtt dolgoztuk ezt ki. Tehát akkor szavazásra bocsátom az így módosított módosítás mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A következő módosítást visszavonták, és akkor áttérünk a hármas módosításra, a nyolcas bekezdésre. Kiszavaz mellette kiszavaz ellene, tartózkodás. Akkor megismételjük a szavazást. Kiszavaz mellette. Ellene. Elutasítottuk. Akkor te, még egyszer kiszavaz mellette. Change. oké, oké, quindi approvato. Tehát akkor elfogadtuk, de most az a kérdés, hogy ki tartózkodik. Hát, kik tartózkodtak, akkor senki, akkor elfogadtuk. következik. A négyes módosító tízes bekezdés kiszavaz mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk mm, ötös módosítás 12-es bekezdés mellett, ellen tartózkodás. E- ellenőrizzük le ötös módosító 12-es bekezdés mellett. ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosítás 13-as bekezdés mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig szavazzunk a teljes dokumentumra, ki szavaz mellette, ellene, ellene, tartózkodás. Akkor ismételjük meg kérem szépen a szavazást. Tehát a záró szavazás a dokument, teljes dokumentumról kiszavaz, mellette ellene tartózkodás, megszavaztuk és elfogadtuk a dokumentumot. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bosszináru kollega, elnök asszony, először is szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, és a katasztrófa a mexikói öböl, öbölben is megerősíti a mi aggodalmainkat, és azt, hogy e- Európának meg kell a sokféleségét őriznie és cselekednie kell. Köszönöm szépen Bosszináru kollega, kollégának, és gratulálok az elnökségnek is. Most pedig áttérünk a napirend következő pontjára a 19-es napirendi pontra itt a Van egy kérelem, hogy ezt a 19-es pontot halasszuk el, ezt Grüni kolléganő kéri. Elnök asszony, nekem el kell mennem a foglalkoztatási bizottságba, ugyanis ott van egy jelentésem, amelyről beszámolót kell tartanom, és utána visszajönnék ide, és akkor beszélnénk a huelvai petícióról. Hogyha nincs senkinek ellenvetése, akkor halasszuk el egy kicsit későbbre ezt a pontot, és akkor a 20-as pontra térünk át azonnal. Az 1003 per 2007-es számú petícióra van szó. Sileg Morris ír állampolgár nyújtotta be. Nincs itt a benyújtói, a panaszos. Tehát azonnal a bizottság kap szót, a bizottság képviselője kap szót. Nagy Ádám, Ádám Nagy. Daniel Nagy from the... Jó napot kívánok, Nagy Dániel vagyok. Ezen petíció kapcsán a bizottság már kiadta közleményét, amelyben hangsúlyozta, hogy sor került a nyilvános konzultációra, és a petíciót benyújtó tisztában van azzal, hogy milyen jogorvoslatra van lehetőség. Nos, a lehetséges költségek miatt a döntés bírósági szinten nem változik. Azt is említettük, hogy a biztosító, hogy a petíciót benyújtó nem, jelez, nem jelölte meg, hogy milyen szabály került megsértésre konkrétan. Ahogyan azt a 2008-as válaszban már a bizottság jelezte, akkor függő e, eljárás volt Írország ellen a bizottság kezdeményezésére a 258-as eh, szerződéses cikk értelmében az Európai Bíróság 2009. júliusában döntött ez ügyben, eh, és többek között azt is mondta, hogy világos a az, hogy nem lehetnek ezek az intézkedések túlzottan költségesek. Ezen túlmenően ugye az eljárások, az elnök megszakítja a felszólalót. Szeretném kérni, hogy mindenki foglaljon helyet, hogy hallgathassuk a felszólalást. Kérem, hogy foglalják el a helyüket még egyszer. Kérem, folytassa. The court addressed... Nos, a bíróság a vesztes fizet elvel is foglalkozott, amely az, er- az ír jogi rendszer sajátossága, és kimondta, hogy az ír bíróságok dönthethetnek úgy, hogy a sikertelen e, fél költségeit és a másik fél viselje kivételesen. Ez azonban a bíróság e, részéről egy saját jogkörben meghozott döntés függvénye. Ez nem tekinthető úgy, hogy ezzel megvalósították volna valakozott cikk e, honosítását, átültetését. A bizottság tárgyalásokat kezdett az írhatóságokkal, annak biztosítására, hogy a döntést teljes mértékben betartsák. Ennek konkrét vonatkozásait az ír törvények határozzák meg. Köszönöm a figyelmet. Muchas gracias. Van-e másik felszólalás, kérdezi az elnök. Hogyha nincs több felszólalás, akkor úgy tűnik, hogy le is zárjuk ezt a petíciót. Át lépünk a következőre, 21-esre, amely 353 per 2009-es Luigi Di Marino olasz állampolgár benyújtott petíció. Megadom a szót Parker úrnak. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek! bizottság már reagált írásban erre a petícióra. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy eh, a petíciós szakbizottság által a bizottsághoz 2009. március 2-án benyújtott eh, dokumentum valójában kampánya eh, régió környezetvédelmi hatóságához készült, és az Európai Parlamenthez csak tájékoztatási célral jutott el, nem konkrétan a parlamenthez volt címezve. Minden esetre a dokumentum a nyilvános konzultáció általagos elmaradásával foglalkozik Castelvortorno kapcsán. Az Európai Bizottság szeretne rámutatni arra, hogy az Európai Unió környezetvédelmi hatás tanulmányokra vonatkozó rendelete valóban vonatkozik, azonban azt nem említett nem említi ezt az anyag, hogy itt szükség lenne feltétlenül nyilvános konzultációra. Ezt fontos hangsúlyozni. Az IAE direktíva honosítása az olaszok részéről mélyebbre ható volt, mint az, mint az Európai Bizottság egyébként elvárt. A kompetens hatóságok Olaszországban természetesen e, újra gondolhatják mindezt. A tagállami autatutella kifejezés eleve a tagállami e, jogorvoslatot e, alkalmazhatják. Azonban ezt az ügyet hangsúlyozottan a tagállami jog szabályozza, hogyha bármiféle jogsértésre kerül sor, akkor itt nem az Európai Uniós törvények eh, sérülnek, hanem valóban a tagállami törvények keretein belül kell ezt rendezni. Elnök, van-e felszólalás ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor úgy tekintem, hogy a petíciót lezártuk. 22-es petíció 128-2009 Norbert Kaiser német állampolgár Petrasat asszonynak adom meg a szót. posponemos por tanto vamos, parece que no está la compareciente pasamos a la petición Úgy látom, hogy Sotasszony nincs jelen, úgyhogy akkor javaslom térjünk át a 23-as pontra. A magyar fülke szeretném megkérdezni, hogy hallgatja -e valaki a magyar nyelvű tolmácsolást, amennyiben hallgatják és igényük van a magyar nyelvű tolmácsolásra. Kérem jeleznek a 16-as számú fülke felé. Kérem, hogyha hallgatják a magyar nyelvű tolmácsolást, akkor jelezzenek a 16-as számú fülke felé. Köszönöm.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

Vielen Dank. Ich möchte mich erstmal entschuldigen, dass ich äh, etwas... A magyar fülke szeretné megkérdezni, hogy igényele valaki magyar nyelvű tolmácsolást, kérem jelezzenek a 16-os számú magyar tolmácsfülke felé, tehát hogyha valaki hallgatja a magyar nyelvű tolmácsolást az ülés folyamán, kérem, hogy jelezzenek a 16-os számú fülke felé.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 y damos la palabra en nombre de la comisión a don gajda. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Uh, this case uh, concerns uh, this case concerns uh, possible discrimination of uh, EU foreigners uh, with regard to the uh, real estate uh, transfer tax payable in Greece. Uh, Mrs.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 Ah, ah, he olvidado decir que represento la Asociación Mesa de la Ría de Huelva. Gracias. Grazie, di nuovo la parola al Mr. Kilby. Vielen Dank. Ich habe den Ausführungen des Kollegen der Generaldirektion Umwelt